Dear colleagues, please. Kedves kollégák! Let's start. Kérem, hogy kezdjük el a munkát. A rendkívüli ülésünket. Elsőként fogadjuk el a napi rendet. Elfogadottnak veszem, köszönöm. Meg kell kérnem önöket, arra, hogy hagyják jóvá a 2017 novemberi ülésen jegyzőkönyvét. Rendben. Elfogadtuk a jegyzőkönyveket, és most térjünk át a 4-es és 5-ös napi rendi pontjainkra. A két jelentést valóban egyben fogjuk tárgyalni a nagy banki csomag részeként. Külön-külön foglalkozunk velük, de úgy döntöttünk, hogy a mai ülésünkön a három, sőt négy jelentést egyben mutatjuk majd be. Hökmark és a másik jelentéstevő mindkettőjüknek köszönöm szépen az elvégzett munkát, úgyhogy szerintem a parlament részéről kiváló színvonalú szöveggel indíthatjuk a vitát. Remélem, hogy a szükséges alapossággal és egyben kellő sebességgel is járhatunk el. Jó munkaritmusban. Tehát az álláspontunkat ki tudjuk alakítani, nem túl későn, illetve hagyjunk időt a tanácssal való egyeztetésekre, amely, mint tudják, folyamatban van. A két alcsomag tárgyalásai mm, keretei között. Kezdjük akkor az Emrellel, illetve a többi ezzel összefüggő kérdéssel. Gunnar Höckmark jelentését vesszük elsőként. Átadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult az eddigiekben a szöveg kialakításhoz. Két fő dolgot emelnék ki a többinél fontosabb szempontként. És a jelentés összeállításakor számomra kiemelt szempont volt. Az egyik, hogy stabil és dinamikus bankokra van szükségünk egyidejűleg. Gondoskodnunk kell a stabilitásról, de úgy kell ezt elérnünk, hogy közben az európai beruházásokat és befektetéseket is ösztönözzük, hogy ne kerüljünk újabb instabil időszakba, amikor a beruházások összege csökken, illetve a gazdasági élet lassul. Ezt a kettős célt kell párhuzamosan teljesíteni és a BRRD korábbi előadójaként fontosnak tartom azt is, hogy a két fontos bankszanálási irányelv szempontot párhuzamosan vegyük. Az első, hogy amikor a bankok fizetésképtelenné válnak, vagy csődbe jutnak, akkor fontos, hogy mindenki tudja a maga szerepét, és a végén ne az adófizetőnek kelljen a költségeket vállalni, kivéve a létfontosságú helyzeteket. Tehát a bankok feltőkésítése a célunk. Látom, hogy a tőkésítés, mint a kapitalizmus életteli formája, mosoly csat az arcokra. Nos, akárhogy is, emellett szeretnénk a piaci fegyelmet is biztosítani a BRRB keretei között. Tehát nem csak a Bélin eszköz és az egyéb elemei az eszköztárnak jönnek itt számba a bankszanálást könnyítő eszközként, hanem mindenki tudja, hogy amikor az ember banki befektetést eszközöl, akkor kockázatnak teszi ki magát. Ez a hosszú távú fontos szempontja a BRR irányelvnek, és a pénzügyi ágazatunk most tanulja, most vonja le a tanulságokat. Az utóbbi nehéz évek és bankhelyzetek nyomán kialakult a tanulság, hogy kezelnünk kell minden típusú bankokkal kapcsolatos problémát, mégpedig az illetékes hatóságok szintjén. Tehát számomra emellett még az is fontos, hogy a télaknak alárendelt kezelést kell biztosítanunk, és ez a Bélin feltőkésítési lehetőséget jelenti. Mindenki számára úgy gondolom, hogy fontos, hogy a bank teljes tőkéje feltőkésítési folyamattal emelhető, kivéve bizonyos helyzeteket. Tehát itt a piacoknak egyértelmű és világos jelzést kell adnunk. Ezért is támogattam lelkesen a télak bevételét szempontként számos célból a dinamika és a stabilitás szempontjából, aztán a megfelelően tőkésített intézmények ne kelljen, hogy az emrel előírások miatt messze több tőkét kell, hogy mozgósítsanak. Mert a több tőke megemeli az emerelt is, alapvetően a bankok alacsony tőkésítettsége a, a probléma. És ez ellen én szerintem optimális megoldás, és a stabilitást ezt biztosítja, hogy a, a bankoknak a tőkeszintje az előírások fölött legyen. Aztán szintén nagyon fontos a jogelődökre vonatkozó rendelkezés, a CRR 72, 72-es cikk B pontjában, ami azt jelenti, hogy a jogi eszközök kimerültével is kezelnünk kell a felhalmozódott adósságokat. Aztán az alárendelt hitelállománynak nem szabad túl magasnak lennie. Nem lett magasabb a télak előírt szintnél. Ez azt jelenti, hogy az emrellel együtt az illetékes hatóságok határozhatják meg, de a télak illetve az alárendelt hitelállomány nem haladhatja meg a télakszabályok engedte szintet. És azt is biztosítanunk kell, hogy az egészen kis intézetek, intézmények, amelyek rendszer szintű kockázatot nem jelentenek, az emre konkrét előírásainak eleget kell, eh, hogy tegyenek. A többféle elképzelés volt, és itt a bizottsági javaslat ötről két napra javasolja leszállítani a moratóriumot, és szeretném hangsúlyozni, hogy mi ennek az oka, milyen megfontolásból tesszük ezt. Mert hogyha egy pénzintézet moratórium tárgyát képezi, akkor a pénzpiacok számára az egy jelzés, hogy komoly gond van a bankkal. És minél hosszabb a moratórium, annál problémásabb a bank hitelessége szempontjából. Egész egyszerűen fogalmazva, hogyha az illetékes hatóságok nem tudják felmérni két nap alatt, hogy mi a probléma lényege, akkor a piac valóban úgy látja, hogy komoly a probléma, és akkor az a bank halott. És a két napnál hosszabb moratóriumra is hallottam érveket, de szeretném ismertetni, hogy milyen megfontolásaink voltak. A BRRD egyértelmű úti terv, a bank szanálása irányába, aztán a megfelelő hierarchiában elfogadtuk a különböző jogszabályokat, ami gyorsított eljárásban segíti a bank problémának a kezelését. Aztán a PRRD irányelvben szanálási tervek is szerepelnek, és ez a problémák orvoslásának, megoldásának az úti terve, illetve a télakon keresztül az alárendelt hitelállományt is tudjuk kezelni. Mindezek a tőke követelményekre vonatkozó szabályokkal karöltve, nem nehezítik a bank helyzetének az átlátását, hanem egyértelmű eszközt jelentenek az illetékes hatóság kezében, illetve segítik a megoldást. Nincs a mögött tudományos kutatómunk, hogy miért éppen két nap és nem több, de a moratórium ne legyen túl hosszú, arra gondoltunk, mert emeli annak a veszélyét, hogy sikerül a műtét, de a beteg meghal közben. Tehát kell, hogy legyen egy gyorsított eljárás az illetékes hatóság számára a banki problémák kezelésére. Elnök úr összességében a javaslatom azt jelenti, hogy bevezetjük a télakot, a BRRD pozitívumait nem veszélyeztetjük, ezáltal a stabilitást és a dinamikát párhuzamosan biztosítjuk a gazdaság, illetve a pénzügyi ágazat számára. És így érjük el azt a biztonságot, amelyet minden illetékes hatóság az úti tervében kilátásba helyez, illetve a hierarchiára vonatkozóan a gyorsított kezelés már is megvan. És a két meglévő elem mellé így kerül a harmadik, várom a kollégák észrevételeit, visszajelzéseit, illetve örömmel készülök az árnyék előadókkal, és minden érdekelt az egyeztetésekre. Remélem, hogy jó, hatékony jogszabályt tudunk kialakítani a két javaslat nyomán. Köszönöm szépen. May I also add, I'm looking forward to cooperate with Mr. Sim. Simon úrra várom az együttműködést. Valóban. Úgy gondolom, ő is várja ezt. Köszönöm szépen a prezentációt, és most meghallgatjuk az árnyék előadókat. Szilva Pereira úr az első. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen elnézést, hogy későn érkeztem, egy másik ülésen voltam. Szeretném elmondani, hogy természetesen tudjuk, hogy miről szól ez a téma, ez a felülvizsgálata a irányelvnek, a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvnek. Ez egy nagyon fontos téma az európai bankrendszer számára. Az én értékelésem azt, hogy a BRRD általánosságban érvényes marad. A fő célja ennek a felülvizsgálatnak nem az, hogy bevegyük az nemzetközi standardokat a tőkésítés témájában, vagyis a télak standardokat a meglévő MREL-be. A bizottság javaslata foglalkozik gyakorlati kihívásokkal is a jelenlegi BRRD keret tekintetében, a 55-ös cikk végrehajtása, a szerződéses elismerése tekintetében a bizottság bankreform csomagjával egységesen szeretnék foglalkozni. A BRRD és a másik téma tekintetében általánosságban megfelel nekünk a bizottsági megközelítés. Néhány jobbítást azért be kellene vezetni véleményünk szerint. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ők már a jelentés tervezetért, ami jó alap a közös munkához. Ez egy első eszmecsere, csak néhány előzetes megjegyzést fogok most megosztani önökkel. Először is két fontos témával szeretnék foglalkozni, ezek a felvizsgálat tekintetében fontosak számomra. Az egyik az MRL igények, előírások értékelése, a másik az átmeneti intézkedések az MRL tekintetében. A kalibrációt nagyon gondosan kell kialakítani azért, hogy a bankok helyreállítása helyreállítások a lehetősége fokozódjon, és a pénzügyi stabilitás megerősödjön. Az is fontos, hogy a bankok továbbra is finanszírozni tudják a gazdaságot. Ezért nagyon fontos, hogy az MREL ne legyen túl kalibrált, és az intézményeknek ne kelljen olyan emrelnek megfelelniük, amelyek aránytalan a szintje az igényekhez képest. Az emre kalibráció tekintetében még egy megjegyzésebb lenne. A végső jelentés az emre tekintetében azt mondja, hogy a bankok, a kooperatív bankok, egy egyéb intézmények, amelyeknek korlátozott állóeszköz készlete van, a piac finanszírozásához valószínűség, valószínűleg nehézségekbe fognak ütközni, amikor az MRL-nek meg kell, hogy feleljenek. Ezt figyelembe kell, hogy vegyük, amikor az MRL értékeit meghatározzuk. Az átmeneti időszak tekintetében, az MRL igények tekintetében az Európai Központi Banknak van erre vonatkozó javaslata. Fontos, hogy fokozatos és problémamentes legyen az átállás, hiszen a piac számára nehézséget okozhat, hogyha rövid idő alatt kell bevezetni az új előírásokat. Ezen kontextusban hasznos lenne, egy harmonizált minimum átállási időszak, addig, amíg kötelezővé nem válik az új MRL, továbbá az intézmények számára is hosszabb időre lesz szükség az átálláshoz. A bizottsági javaslat a két új moratórium eszköz tekintetében, Hők már úr is említette ezeket, vagyis egy ötnapos előzetes értesítési időszak bankok és befektetők tekintetében, sok esetben egy ilyen megelőző, előzetes moratórium az lehet, hogy ellentétes eredményt ér el, hiszen csökkenti a bizalmat, és gyakorlatilag fel is gyorsíthatja a bank problémáinak a felgyorsulását. Itt két munkanap lenne talán a megfelelő, és szerű időszak. Úgy gondolom, hogy ezekre a témákra majd vissza, hogy térni, részletesebben vissza kell térnünk a jövőben. És most átérnék egy másik fontos témára, a felülvizsgálat tekintetében, az MREL alkalmazása tekintetében nem kellene tovább lépnünk, mint ami a télákban szerepel. Ez egy alapfeltevés az előadóval egyetértek ebben a témában, és szeretném elmondani, hogy abban is egyetértek az előadóval, hogy foglalkozni kell a jogelődök kérdésével is, a, a jogi előzmények kérdésével. Aztán az alárendelés tekintetében ez egy általános előírás kell, hogy legyen, a globálisan rendszer szinten nem jelentős intézmények számára is, tehát a GSI-kre gondolok amikor meg kell felelni a kockázati szinteknek, akkor a, csak a kockázati szinteknek megfelelő ar és arányos előírásokat kell, hogy teljesítsenek. Az iránymutatások tekintetében még a jövőben kell lefolytatni a vitákat, ezekben a témákban most nem akarok belemenni a részletekbe, aztán a közintézmények témájával is foglalkozni kell, hiszen egyébként itt fölmerülne az adófizetők pénzének az elvesztése, pedig itt pontosan a cél az ellen, ezzel ellentétes. A csomag felülvizsgálata biztos, hogy több vitának lesz a témája, biztos, hogy többféle véleményt fogunk majd hallani, de a legfontosabb az, hogy mit akarunk elérni, egy olyan jelentést akarunk elérni, amely teljesíti azt a célt, hogy megvédjük a közpénzeket, és várom az együttműködést az előadóval a következő hónapokban. Köszönöm szépen! Az ECR frakció nevében, Kamal úr nevében Foxu úr szólal föl. Köszönöm szépen, elnök úr! És eh, Kamal úr eh, elnézést kér, hogy ma este nem tud jelen lenni. Mindenesetre köszönetet mond a jelentéstevőnek a jelentéstervezetért, ezt üdvözli. A mi frakciónk az MRL-re vonatkozó és a jogosultsági kritériumokra vonatkozó az úgynevezett grandfathering intézkedésekre vonatkozó javaslatokat minden MRL amit a hatékony, illetve a hatályba lépés napja előtt határoznak meg, érvényben kell, hogy maradjon, és a bizottság javaslata szerint is ezt figyelme kell venni. És az előzetes problémákat elismerve tudjuk, hogy a szanálást megelőzően a két napos moratórium hat napra történő meghosszabbítása nagyon káros és nem kívánt hatásokat váltana ki, ami a piacba vetett bizalmat illeti és e tekintetben meg kell felelnünk a globális standardoknak. Több érdekelt féltől is azt hallottuk, hogy ez befolyásolja az EU-ban eszközölt befektetéseiket, és nem vonhatják vissza a befektetéseiket egy meghatározott időszakon belül. Itt nem tudom, hogy az EU számára mennyiben lenne jobb egy hosszabb szaképen, ezért szerintem a nemzetközi kétnapos moratóriumot kellene nekünk is alkalmazni, és szükség esetén vagy kivételes esetekben ezt meg lehetne hosszabbítani. Én értem, hogy mi az előadó szándéka emögött, a maximálás mögött, a kettes és a 13-as módosítóban. Én minden esetre azt kérném tőle, illetve más kollégáktól is, hogy gondolják végig, hogy ez a plafon érték a rugalmasságot veszélyezteti, és az egyes hatóságok számára is megnehezíti a helyzetet, hogy megfelelő stratégiát alkalmazzanak. Én eh, módosítókat fogok majd eh, benyújtani, hogy a hatóságok eh, nagyobb rugalmasságot és arányosságot élvezhessenek e tekintetben. Az arányos megközelítésre mindenféleképpen támogatom, hogy kisebb bankokra ne háruljon ugyanaz a súlyos teher, mint a nagyobb pénzintézetek esetében. És a szabályozók is azt jelezték, hogy a kis bankok esetében túlzott mértékűek és aránytalanok a jelenlegi követelmények. Végezetül pedig a frakciónk eléggé szkeptikusan áll az MRL útmutatókkal kapcsolatosan, és az EKB ezen álláspontja tekintetben. Nem tudom, hogy ez mennyiben teremtene plusz értéket. Szerintem csak a bizonytalanságot és a zavart fokozná. Minden esetre várom a kollégák véleményét ezzel a koncepcióval kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében Kornie kolléga. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Korné úr nevében szeretnék pár szót szólni. Hökmárk úrnak köszönjük szépen a kiváló szövegtervezetet. Számos fontos, tisztázandó kérdés merül fel. Egyrészt az alárendelt hitelállomány, az MREL esetében eseti megfontolást igényel, és ez jó, de a télakot nem tartjuk megfelelőnek, mert nem ez a jó módszertan, és ez egyben az Európai Központi Bank, illetve az alelnök Konstanció megfogalmazása szerint túlkalibráljuk az MRE-t a pénzügyi stabilitást keresve. Néhány kérdőjel vetődik fel a következőkben mennyire reális a belső emrel előírása az unión belül. Mert ez még valóságosabb, mint a bankunió. Ez egy egységes jogi térséget feltételez. Tehát az emrel nem lehet csak egy csoporton belüli, hanem a szanálás központilag kell, hogy megvalósuljon egy egységes mechanizmus keretében a bankunióban. Aztán a következő kérdéskör. Kétségeim vannak a biztos kikötő a 20-as módosító kapcsán, mert ez széttöredezetté teheti a szanálásnak a gyakorlatát. Nagyobb hatékonyságra kell törekednünk. A bankok szanálása a származási, illetve a működés szerinti tagállam szempontjából is megfelelően kell, hogy történjen. Aztán a következő kérdések tisztázandók még. Először is, mit igényel pontosan a jelenlegi helyzet, és a bizottságtól várjuk az erre vonatkozó okfejtéseket. Köszönöm. Uh... Uh, a zöldek, illetve bocsánat, a GUE nevében, Süderven úr. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is. Nagyon fontos, hogy köszönetet mondjak először is az előadónak, és megragadnám a lehetőséget, hogy itt a politikai vélemények szabadságát is figyelme veszük. Itt nem tudom, hogy a kapitalizmust kellene újabb, újjá élesztenünk, mint ahogy ezt az előadó elmondta. Nem az a benyomásom, hogy ez mindenféleképpen fontos lenne. Én a jelentést minden esetre jó alkalomnak terkintem, hogy egy politikai vitát is lefolytassunk, hogy a megválasztott képviselők a parlamentben a különböző stratégiai részletkérdésekkel foglalkozzanak a bankcsomag kapcsán. Én engem pozitívan meglepett, hogy itt bizonyos közös vélemények alakultak ki, például az egy, néhány évvel ezelőtti pénzügyi válságból való kilábalás kapcsán az ECON pár héttel ezelőtti ülésén is elhangzott egy példa, ami arra irányult, hogy ezt megerősítsük, és Dijsselbloem úr az eurozóna vezetőjével is tárgyaltunk, az volt a benyomásom, hogy a mostani funkciójából hamarosan ugye leköszön, de ha én jól értettem, arra utalt, hogy a görög mentőcsomag kapcsán követünk el hibákat. Nem tudom, hogy hogy kellene ezt összeállítani, de minden esetre a hiba szerintem, én úgy értettem, hogy abból fakad, hogy egy nagyon masszív bailout valósult meg itt. Most a bail eszközökről beszélünk, amikor is a saját hitelezők és befektetők tőkésítenék fel a bankokat. Hökmark úrnak szerintem meg kellene kezdeni ezt a politikai vitát. Nem az a véleményem, hogy a jelentés a jelenlegi formájában erre alkalmas már. Vannak kételjeim, a javasolt eszközökkel, az MR-rel, illetve a tilakkal kapcsolatosan, hogy ezek valóban úgy fognak működni, ahogy ezt a jelentés leírja. Nagyon fontos, hogy a bankok saját tőkéjét, tőkehelyzetét erősítsük meg, és feltőkésítsük őket. De gyanítom, hogy ezt nem támogatná a házban a többség és szerintem további tárgyalásokra van szükség, és bizonyos politikai kritikával is illetni a szöveget e tekintetben a módosítókat is be fogjuk nyújtani, illetve meg fogjuk vitatni, amelyeknek elsősorban az a célja, hogy a jogbiztonságon javítsunk, illetve lehetővé tegyük a bail és a hitelezők szempontjait is figyelembe vegyük. Szerintem a szöveget ezen a ponton erősíteni kéne, ami az egyes pontot illeti a kalibrálást. Erről már volt szó, és ami a különböző adósság kategóriákat illeti, tartunk tőle, hogy itt a hitelezők a 75-ös cikk értelmében kapnának részbeni kompenzációt, egy részbeni bailoutot. Úgyhogy a 12-es ponttal kapcsolatban is vannak fenntartásaink. A javasolt módosítók a felügyeleti szervek kezét megkötnék, az MRL-ek és a télek szerintem nem ez kellene, hogy a kiinduló pont legyenek. Ugyanis a bankok máshogy is dönthetnek, és nem biztos, hogy minden bank vagy pénzintézet számára megfelelő lenne az MRL. Egy másik pont is már elhangzott, ezt sem kell elhallgatni, hogy itt más a véleményünk az MRL guidance-el kapcsolatosan, ez szerintem csak egy ajánlás csomag a hatóságok felé, és nem fakadnak ebből semmiféle szankciók. Az elővigyázatossági tőkésítéssel kapcsolatosan ez a záradék a jelen formájában egy gyakorlati opt-outot jelentene a bail-in alól, a nehéz helyzetbe jutott bankok esetében változatlanul az adófizetők vennék át a felelősséget, ha ez megvalósulna, amit mindenféleképpen el, akarjuk, el akarunk kerülni. A kettes bekezdésben is bizonyos kivételek szerepelnek. Az 55-ös cikk szerinti követelmények szerintem alapvetően fontos, hogy kötelező legyen a Bélin a külföldi intézetek esetében, mert itt, a, itt szereplő ki, ki, kivétel olyan pénzintézetekre vonatkoznának, amelyek globálisan nem jelentősek. Schäuble úr is tett ezekről említést, és a kockázat csökkentő intézkedéseket említette a bankválság kapcsán, és itt most baloldaliként arra törekszünk, hogy a módosítóinkkal egyrészt a biztonságot, az adófizetők védelmét tegyük lehetővé, a közpénzekkel való jobb gazdálkodást, a versenyképességet lehetővé téve. Itt jogbiztonságra kell törekedni, és védeni az adófizetőket. Szerintem ezt egyszerűbben el lehetne érni a kötelező saját tőke arány meghatározásával. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. A zöldek részéről Orteszon képviselő. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az előadó úrnak is a javaslatokat. Örömmel várjuk az együttműködést az idői körben, ami a télek, illetve az európai eh, jogszabályok a, és a, a BRRD témájában. Nagyon sok mindenben egyetértünk, az arányossági elemekkel, amelyeket ön bevezetett, illetve kiegyensúlyozott helyzet kellene a kockázatkezelés és megosztás között, és az európai bankrendszerben ez lenne az eredménye a javaslatnak. Nagy mértékben egybevág az előadónak az álláspontja a bizottsági javaslattal. Az új elemeket tekintve nem értünk egyet a moratórium öt napról két napra csökkentésében a korai beavatkozás céljából. A korai beavatkozáshoz több idő kell, illetve az SME betéteket kivonhatnánk ebből a kezelési körből. Egyetértünk az előterjesztett 16-os módosítással, ami azt irányozza elő, hogy ne korlátozzuk az emret, hanem egy megfelelő benchmarkkal, viszonyítási szinttel kell ezt megalapozni. A 9-es módosítóban szintén egyetértünk, de ebbe az irányba tennénk még egy lépést a konfliktusok eh, elkerülése, az összeférhetetlenség kizárása érdekében. A nem professzionális, nem szakmai befektetők által birtokolt eszközöket tekintve. A BRRD végrehajtási tapasztalatai fényében átértékelhetjük majd a helyzetet a Banco Populára, illetve olasz bankok tapasztalatai alapján. És a szanálhatóság aggaszt bennünket, a Banco Populára esetében az volt a tapasztalat, hogy a hitelállomány bail-in része nem volt elérhető. És a tízes cikk a szanálási terv keretei között előír egy ilyen elemet, és 24 órán belül kell ezt biztosítani. A 15-ös, 16-os, 17-es cikket pedig érthetőbbé lehetne tenni, vagyis a szanálhatóság akadályának kell tekinteni ezen elem hiányát. Aztán a BRRD esetében a szanálási terv, illetve tervek és a korai beavatkozási hatáskörök ügyében múlt hónapban elég sok egyeztetést tartottunk. A 6-os, 7-es cikket tovább lehet fejleszteni a kereteket módosítva, illetve a kötelezettségeket, időkorlátokat betartatva a bankokkal, pénzintézetekkel. A 27-es cikket szintén módosítandónak tartjuk, szigorú időkeretet kellene előírni a korai beavatkozási intézkedésekre, és a monitorozó 33-as cikkben foglalt mutatóknak a megfelelő szintje elérése alapján. És ezek a tanulságai a Banco Popolare ügynek. Harmadsorban a szanálást kiváltó mechanizmust is tovább fejleszthetjük. A várhatóan fizetésképtelenné válik előíráshoz képest a 32-es cikk rendelkezései szerint. A frakciónk aggályosnak tartja a közérdek kritériumát a az illetékes hatóság értékelése formájában, mert a bankok példája arra val, hogy az adófizetőknek a pénzével nem jól sáfárkodnak a nemzeti jogszabályok végrehajtásakor, és a közérdeket hatékonyabban kellene érvényesíteni. Hagyományos irányvonalunknak megfelelően frakciónk rendkívül aggódik az arányos feltőkésítési előíráson, illetve azok a módosító indítványok, amelyek megszüntetnek ezt az eszközt, szinte megfontolást érdemelnének. Az Emrel és Télak dolgában pedig egyetértek a kollégákkal, hogy a cél, amit a szöveg maga elő tűz, a Télak és az Emrel maximális összehangolása. Vagyis egy minimális indokoltság jelenjen meg tehát a plafon meg kell, hogy feleljen a frakciónk által kitűzött szempontoknak. Aztán a rendszer szinten nem jelentős pénzintézeteket másképp kell kezelni a hatos cikk szerint. Továbbá az útmutatók használatát szintén külön kellene szabályozni. Mert úgy gondoljuk, hogy az iránymutatást kemény követelményé kellene alakítani, és ilyen értelmű módosításra lenne szükség. Aztán a télak és emrel követelmények elmulasztása egy szervezet vagy hitelintézet esetében az a 17-es, 18-as cikk rendelkezései szerint joghatást kellene, hogy kiváltsa. És ezt előre bocsátva várjuk az egyeztetéseket, és szeretnénk közös eredményre jutni. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy több frakció is szeretne jó sokat dolgozni. Emlékeztetnék, emlékeztetnék arra, hogy jövőre fogjuk majd felülvizsgálni a BRD irányelvet. Itt most az MRL-el kapcsolatos módosításokról van szó Elnök úr, igen, pontosan erre akartam rákérdezni. Hát persze, szabad, szabad dolgozni. Még akkor is, hogyha nincs feltétlenül kézzelfogható eredménye. Éppen arra van szükség. Tudtuk, és előre, hogy az elnök úr a frakciók módosító kapacitásait, lehetőségét szeretnék korlátozni. Én nem erre törekedtem, csak közbevetettem, hogy nem elutasítva az előterjesztett és előterjesztendő módosítókat, csak megemlítettem, hogy itt az emberről van szó, és nem a BRRD felővizsgálatáról, ami majd jövőre esedékes a bizottság javaslata szerint már Válli. Köszönöm, elnök úr, én is szeretnék Gunárnak, az előadónak köszönetet mondani a munkájáért, úgy gondolom, hogy jól fogunk együtt dolgozni öt megjegyzésem lesz röviden, mert utána biztos, hogy lesz majd lehetőség arra, hogy részletesen megbeszéljük ezeket a témákat, akár négy szemközti megbeszéléseken is. A legfontosabb általános megjegyzésem, sajnálom, de emlékeztetnem kell arra, ugye volt a bankrendszer strukturális reformjáról szóló jelentés, amit aztán föladtunk. Ez egy fontos téma volt számomra, mert valóban fontos, hogy védjük a kisbefektetőket, az adófizetőket, hiszen a Bélin elve az alapszabály nélkül, hát elég sokat veszít a lényegéből. A bizottság nemrég úgy döntött, hogy ezt a programot föladja, és emiatt a bankuniós csomagban egy nagyon nagy hiány van, és a következő ciklikus válság során majd pontosan látni fogjuk ennek a hiánynak a eredményét. Ami pedig a moratórium elvét illeti. Olaszországban széles körben megindult erről a vita. Az előadó által vállalt irány korrekt, mindenképpen amennyire lehet csökkenteni kell azt az időszakot, főleg a, a betétesek, ugye betétjének a blokkolása időszakát. Véleményem szerint, ha csak egy napra vagy egy órára blokkolják ezeket a betéteket, az is hatalmas pánikot kelt a ö, megtakarítók között, hatalmas problémát jelent a bankok számára és az egész bankrendszer számára abban az országban, ahol fölmerül a bank helyreállítása, szanálása ezért itt abszolút ezekkel nem értek egyet, más megoldásra van szükség. Ez olyan mechanizmust, olyan pánikot kelthet, amit abszolút el akarunk kerülni. Szerintem a helyreállítással és szanálással foglalkozó hatásságoknak sincs joga arra, hogy a bankszámlákat, folyószámlákat blokkolják egy olyan személy, aki nem tudja fölvenni a bankból a pénzét, a saját megtakarítását, biztos, hogy nagyon negatívan fog reagálni, és az ilyenfajta reakciókat el kell, hogy kerüljük. A tájékoztatás nagyon fontos a mechanizmusról, ami pedig a szerzett jogok témáját illeti, Fontos megvizsgálni a befektetők helyzetét, akik az eszközöket megvásárolták a tagállamoknak, és a nemzeti jogszabályoknak kell erről döntenie, hogy a végrehajtás előtt előtti időszakra vonatkozóan. Aztán szerintem a bélni tekintetében széles körű kivételt kell bevezetni a kisbefektetők esetére. Mert a MIFID aláírásával ugye fölvállalja az ember a kockázatot, de biztosíthatok mindenkit arról, hogy nagyon sok ember egyáltalán nincs is tudatában abban, hogy mit vásárol, főleg olyan időszakban, amikor a ugye, központi banki likviditásokról van szó, és csökken a jövedelmezőség. Ezért a konzervatív befektetők esetében gyakran felmerül, hogy nagyon rossz értékű befektetéseket ajánlanak. A monetáris politika is nagyon fontos, a felelősség, tehát főleg a kisbefektetők esetében mentesíteni kell őket ez alól a felelősség alól, sőt védeni kell őket, és nem szabad a bélint csomagba bevenni őket. Végig kell ezt gondolni, mert Olaszországban volt erre vonatkozó tapasztalatunk, és nem szép, kellemetlen, amikor látjuk, hogy az emberek azt se tudják, mi van a portfóliókban, és egyik napról a másikra az összes megtakarításukat elveszítik, sokan öngyilkosak lettek emiatt. Ezért ezekre a témákra nagyon oda kell figyelni. A visszatértési mechanizmus tekintetében, amikor nem megfelelő az értékesítés, nem megfelelő a kockázatprofil bizonyos eszközöknél. Ilyen esetekre kompenzációs eszköz kell kialakítani oly módon, hogy a tagállamoknak legyen lehetősége a megtérítésre és az ilyen gyakorlatok kezelésére pontosan azért, mert a bankrendszernek van egy bizonyos felelőssége, és a politika is felelős tekintetben a Mm, fontos a kártérítés a befektetők esetében, amikor nem tudják megfelelően értékelni a befektetési eszközöket. Ezek az alapvető javaslataink, majd belemegyünk a részletekbe is. Reméljük, hogy az országi tapasztalatok alapján hozzá tudunk majd járulni a szöveg javításához, hiszen nálunk súlyos problémák merültek föl, lehet, hogy más kollégák a saját bőrükön ezt nem tapasztalták meg, hát mi hozzá tudunk járulni a vitához. Tudjuk, hogy milyen negatív hatásai vannak ezeknek a, az eljárásoknak, amikor például a szabályok merevek és nem eléggé rugalmasak. Köszönöm. Köszönöm, Mana úr, vagy Cáni úr nevében szeretne hozzászólni? Kedves tisztelt elnök úr, előadó, kedves kollégák, Czani úr nevében szólok hozzá, tehát mint az NF Ernyék előadója a két Hökmar jelentéshez. A, elnézést kér Szanyi úr, hogy nem tud itt lenni. Elnézést kér Szanyi úr, hogy nem tud itt lenni. Az árnyékeladói elemzést tehát én ismertetem. 2016-os szöveg, két szövegről van szó a 362-es a BRD megnyitására vonatkozó szövegről beszélek most. A 45-ös pont problémás számunkra. A bizottság azt a célozta meg, hogy a kockázatok alapján közelíti meg az MREL témáját és a télakot. Papíron ez lehet, hogy értelmes, de a gyakorlatban valószínűleg nagyon hátrányos lesz a kis bankok eh, jövedelmezősége és kockázatvállalása tekintetében, hiszen a kis bankok esetén fontos a kockázatelemzés, a standardok kialakítása. Itt mindig magasabb szintű becslésre van szükség, és belső kockázatvizsgálati módszerre. A ö, átlag számítás a kockázatok esetében nagyon fontos, és ilyen esetben hátrányba kerülnek a kisebb szervezetek, a kisebb bankok. A jövedelmezőség tekintetében a nagyobb bankok előnyt élveznek, hiszen közelebb állnak a helyi gazdasághoz és nagyobb kockázatot is tudnak vállalni. Ami pedig a 361-es szöveget illeti, itt az egységes bajnoki helyreállítási szabályokról van szó, tehát ez kapcsolódik a 362-eshez is. Itt a második cikk ugyanazt tartalmazza, mint a 362-esnek a 45-ös cikke. Az új 45 per B cikk is problémás számunkra, a kisbefektetők védelméről szól ez, hiszen itt a likviditás számíteli megoldásaira ad lehetőséget, és itt nem szerepel a megtérítése a befektetéseknek. Ezért nagyon fontos, hogy az egyéni befektetőket védeni kell e tekintetben. Vonzó lehet egy bizonyos befektetés, és változó jövedelmezőséget kínál egy ilyen befektetés. A Bélin tekintetében valójában a kockázatot a befektető vállalja. Érdekes megfigyelni, hogy az európai jogalkotó hogyan kezeli ezt, és hogyan foglalkozik a kis befektetőkkel hiszen nagyon sokszor a nagybankok előnyt élveznek e tekintetben. A 12 per B cikk a 361-esben ugyanazt tartalmazza, mint a 362-esnek a 45 per B cikke. A új 45 A cikk az bankok helyreállításával foglalkozó intézményekkel foglalkozik, ez is problémás számunkra. Az ember meghatározásának a módja szubjektív, és a bank helyreállítással foglalkozó hatóság kezébe adja ezt a lehetőséget. A helyzet már így is volatilis. A 45 per E új cikk a merrel tekintetében új igényeket vezet be a célzott intézmény tekintetében. Ilyen helyzetben abszolút prociklikus és nem kívánatos szituáció alakulhat ki. A 12 per E a 361-es tekintetében ugyanazt tartalmazza, mint a 362-45E. Számunkra nagyon fontosak a 27 és a 63-as cikkekre vonatkozó módosítások. A 29 per A a moratóriummal foglalkozik, ez veszélyes megfogalmazást tartalmaz. A jó ötlet lehet a megtakarítások kivonása, de ez csak egy elvi megoldás, hiszen az ilyenfajta moratórium csak fölgyorsítja a helyzet kialakulását. Az öt nap tekintetében egyetemben a banknak egy tervet kell kialakítania, és biztos, hogy mindenki ki akarja majd vonni a saját követeléseit a bankból és nem mindenki számára egyet, egyforma lesz ennek a végrehajtása az alkalmazásra az egyéni befektetőket ez biztos, hogy hátrányosan fogja érinteni, és nagyobb hatalmat ad az erősebb befektetőknek. Az előadó tekintnek szeretnénk elmondani, hogy a számunkra a cél, hogy erősebb legyen a stabilitás, hogy a bankunió tekintetében is a helyzet stabilizálódhasson. A bizonytalanság már így is jelen van a rendszerben, a befektetők tekintetében, a kockázatok növekednek, és itt a kisbankokra is, a helyi bankokra is gondolni kell. A a, ezeknek a banknak a tekintetében úgy gondoljuk, hogy a bankfelügyelet lehet, hogy szívesen látná, hogyha eltűnnének ezek a bankok az határon átnyúló szolgáltatások tekintetében. Köszönöm, és akkor a spontán felszólalás keretében Balcs úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Gunnar már munkáját, amit most megkaptunk, és Péter Simonnal közösen egy jó alapot teremt az új évben a kockázatcsökkentésre irányuló munkánk számára, és mi feladatunk, hogy megerősítsük a bankokat, és ezáltal az adófizetők számára is védelmet nyújtsunk. Ugyanakkor ezeket az eljárásokat ne bonyolítsuk úgy, hogy gyakorlatilag a végrehajt, ahogy ez gyakorlatilag a végrehajtási rendeletek kapcsán gyakran előfordul. Egy olyan végrehajtási rendszere van szükség, ami áttekinthetőbb és egyszerűbb, és csökkenti a bankok fizetésképtelenségét, illetve lehetővé teszi a szanálásukat. A nemzeti szabályok nem szabad, hogy ellentétben álljanak, vagy ellent mondjanak az európai szabályoknak. A jelenlegi MRL standardot tekintve, a PRD, az RTS tekintetében, ezek kiinduló pontul kell, hogy szolgáljanak a jövőbeni MRL számára. Az MRL minősége fontos, és az MRL nek való alárendeltséget kell szem előtt tartani és ahhoz, hogy az alárendelt MRL hatékonyan működjön, itt azt kell biztosítani, hogy ezáltal egyetlen egy hitelező se kerüljön rosszabb helyzetbe. Ami pedig a moratóriumot illeti, a szabályoknak minél átfogóbbnak kell lenniük, és nem szabad, hogy már előzetesen korlátozzuk az átmeneti időszakot. Azt hiszem, hogy a jelentés nagyon jó alapul szolgál a jövőbeni munka számára, és a következő feladatunk az, hogy a Bélin a gyakorlatban is megvalósítható, alkalmazható legyen, és meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, hogy a likviditást biztosítsuk a Bélin részéről. Ez a jogbiztonság érdekét is szolgálja, és a választók érdekeit is. Tehát az előttünk lévő jogszabály szerintem jó kezekben van, és köszönöm Gunnarnak, illetve Péter Simonnak, Sajnos nem tudok már itt lenni az ő jelentésének megvitatásánál, de köszönet neki is. Köszönöm szépen, Sander úr, ö, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egészen röviden és gyorsan szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és egyetértek számos pontjával többek között a télakszinttel, illetve a moratórium napjának a számával, sőt, hogy a belső megfelelési szint, illetve a befektető védelmi részletek szintjén szintén egyetértek, ami pedig az emrelt illeti első körben a szanálhatóságot kell biztosítani, amelyet, amely intézményt nem lehet felszámolni. El kell kerülnünk az emrel és a télak követelményének az olyan alkalmazását, hogy egyenetlenségek, egyenlőtlenségek alakuljanak ki az unión belül. Emlékeztetnék arra, hogy megfelelő módon kell kalibrálni a megoldást, kiegyensúlyozottan az előírt szinteket, illetve az Emrelnek az érvényesülését. Köszönöm szépen a szöveget, illetve az előadó mellett az összes árnyék előadónak is az elvégzett munkát. Elnök, köszönöm. Előadó úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm az elmondottakat. Mindig is tudtam, hogy a kapitalizmus revitalizációja témakör lázba hozza majd a szakbizottságot elnök. Kiderült, hogy Schäuble úr ellenzi a kapitalizmust, vagy legalábbis ez egy új értelmezés. Én mindig azt gondoltam, hogy ez valahogy ne, nem igaz, valami nem stimmel a kapitalizmusa. Nos, félretéve a viccet, a csomag egészét úgy tekintjük, hogy tulajdonképpen én haboznék ezt BRRD felővizsgálatnak nevezni először, mert nem annak van számva. Másodszor pedig a BRRD tapasztalatot most vonjuk le. És a valóságban nem is olyan a BRRD, mint amikor elfogadták. Mert akkoriban nagyon sok befektető és más szereplő úgy nyilatkozott, hogy nem tudtuk, hogy ez ilyen kockázat. Most viszont nagyon kevesen mondhatják, hogy nem tudtak a kockázatról, hiszen tájékoztatást kaptak róla. Mindez változást hozott, és jónak gondolom, hogyha ez teljes valóságá érhet. Meg tudom érteni, hogy sok kolléga azt mondja, hogy eddig ez nem így volt, de most igyekszünk ilyenné tenni a helyzetet. Minél többen átlátják, hogy mitől szanálhat, illetve minől, mitől lesz a Bélin életképes, annál jobb lesz a Bélin helyzet. Ez egy pozitív önerősítő kör, illetve felvilágosító mozgalom. Másodszorban a moratórium kezelése is nagyon érdekes, mert egyikünk sem mondhatja, hogy ez valamiféle tudományos alapon meghatározott napszám. Egyszerű pragmatizmus tükröződik benne, ellentétes érdekek kiegyensúlyozása. Általánosságban azt akarjuk biztosítani, hogy ne csak a műtét sikerüljön, hanem a beteg is életben maradjon és egészséges legyen. És célszerű megfontolni, hogy amikor a szanálással foglalkozunk, illetve azt értékeljük ki, minden intézménynek kell legyen szanálási terve, és hogyha a problémák értékelése problémás, ez lehet, hogy a szanálási terv hiányára vezethető vissza, és talán a szanálási hatóságok keményebb elvárások mentén kellene, hogy kidolgozzák és megköveteljék a szanálási tervet. Ez az egyik eredménye a BRRD-nek. Aztán a télak alá rendelt eh, hitelállomány, illetve a hierarchia, mindezek az egyéb elemek, amelyek a szanálást megközelítik, illetve megkönnyítik, és tudom persze, hogy az életékes hatóságok ezért haragszanak rám. Nos, hogy könnyebb a helyzet, mint két éve, hát változtak a dolgok, én biztos vagyok benne, hogy kedvezőbb most a helyzet. Amikor különböző szervezetekről beszélünk, akkor az emrel, illetve a tőke követelményeknek a szintje, az alárendelt hitelállomány, stb. Ezek között kell egyensúlyt létrehozni, ami lehetővé teszi a bank számára a befektetést, a kihelyezéseket, illetve a gazdaság támogatását, a stabilitás érdekében. A másik oldalon garantálni kell, meg kell védeni a bankok stabilitását a pénzügyi stabilitás érdekében, ami létfontosságú. És ezt a két nézőpontot kell egyszerre látni. És egyes tagállamok a mai helyzetben a pénzügyi stabilitást nem a jogszabályok miatt kell, hogy elszenvedjék, hanem az okozza a problémájukat, hogy a gazdaság nem tud stabilizálódni az alacsony szintű befektetések, beruházások miatt. Tehát a pénzügyi szektort, a bankot nem tudjuk csak az emrel a télak alárendelt hitel előírások emelésével, szigorításával segíteni, mert ez csak egészen lecsökkenti a befektetéseknek a szintjét ebben a mechanizmusban. Tehát magát a mechanizmust kell átvizsgálni és továbbfejleszteni. Svéd mondás szerint az ember nem tudja önmagát a hajánál fogva kihúzni a mocsárból. végül is valakinek fizetni kell a számlát, tehát vállalni kell a cehet, mert hogyha a bail nem sikerül, akkor jön a bail out, a külső szanálás. Ezért fontos, hogy a tőkeemelés lehetőséget mindenkor biztosítsuk. Máskülönben akkor visszatérünk a kiinduló helyzethez. Köszönöm a konstruktív visszajelzéseket, és várom a további egyeztetéseket. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Már is térjünk át a második két jelentésre. Péter Simon jelentésére gratulálok. Ich frage mich noch, Én eh, felteszem magam a kérdést, hogy miért gratulál ugyanis itt, hogy egyáltalán végigrágták magukat ezen az anyagon, vagy túlélték a kedves képviselőtársak. Mindenesetre ma szeretnék valami olyasmit bemutatni, amit november 23-án megkaptak, legalábbis németül, a többi változatra még tovább kellett várni. Szerintem itt kiegyensúlyozottan mutattuk be a kérdéseket, és a rendelkezésre időn belül erre volt lehetőség. Azt kell megnézni, hogy politikailag hol állunk. Független attól, hogy a nemzeti bankrendszer, a hazai bankrendszer hogy fest, az Európai Uniónak bizonyos konkrét válaszokat kell adnia konkrét kérdésekre a tagállamok belső vitákat folytatnak, egyesek hevesebben, mások kevésbé, és a nemzeti sajátosságokat igyekeztünk egy kiegyensúlyozott jelentésben figyelembe venni, beépíteni az olasz érdekeket, a francia érdekeket, vagy akár a svéd hitelintézetek és közösségi szervezetek érdekeit. Tehát ez meglehetősen időigényes dolog volt mindezen sajátosságokat figyelembe venni, ez szerepel a jelenlegi jelentésben. A bizottság a pénzügyi válságot követően tíz évvel a bank szabályozási csomagot letette az asztalra, és megalapíthatjuk előzetesen, hogy itt számos dolgot támogatni tudunk. Ugyanak, így például a kockázat csökkentése a bankszektorban, vagy a reálgazdaság finanszírozásának a lehetővé tétele, a jövőbeni kihívásoknak való megfelelés, az arányosság a bank szabály, bankok szabályozásában. Kezdjük a pénzügyi szabályozással. A bizottság 3%-os tőke átételi arányt javasol, amit én jónak tartok, de én azt javasolnám, hogy ezt 4%-ra emeljük, mégpedig azért, mert az összes nagy bank esetében, a rendszer szinten fontos bank esetében már ez érvényesül, és ha az egyes országokat megnézzük, és az egyenlő esélyeket figyelembe vesszük, akkor már magasabb mértékű tőkeátételt is elérnek. Például az USA-ban, Svájcban 5 vagy akár 6 százalék is érvényesül. De hát ott a az ingatlan finanszírozással kapcsolatos kockázatokat is kivették a könyvekből. Egyrészt az igaz, hogy ez, ez, <clears throat> ezeket kivették, de az USA-ban például még mindig 4 os a tőkeátétel, tehát ezt az értéket, ezt a kockázat kitettséget egy százaléka csökkentenénk? Tehát a nagybankok a rendszer szinten fontos pénzintézetek esetében alkalmaznánk ezt a mértéket. A bázeli rendelkezés értelmében is szerepel egy tőke pótlék, ami többben támogatnak nemzetközi szinten. Itt olyan tőke átételt javasolunk, ami figyelembe veszi a szavatoló tőke mértékét, illetve a különböző kockázati sajátosságokat. Ez a plusz tőke azonban nem lehet egy százaléknál több a nagy bankok esetében. Itt vannak bizonyos gyenge pontok, például az elhúzódó kockázatok kezelése tekintetében. Itt a hitel boom mot használják fel a bankok, hogy ellenálló képesebbé váljanak, és csökkentsék a kockázatot és ezáltal megfelelő hitelezést biztosíthatnak a reálgazdaság számára. A szabadottók puffer esetében a kockázattal súlyozott szavatoló tőke tekintetében egy szigorúbb követelménnyel kellene, hogy szembenézzenek, és nem kellene pótlólagos tőkét bevonniuk. Itt a jelentésben a kiigazítás azt jelentené, hogy az újratőkésítés vagy a feltőkésítésre akkor lenne szükség, hogyha anticiklikus, ha az anticiklikus puffer megemelkedik. A bizottság a javaslatában a strukturális likviditási kvótát, illetve tőke átételt javasolja. Ezt mi üdvözöljük, ugyanis a min, minimális tőke átételi követelmény azt írja elő, hogy megfelelő likviditással rendelkezzenek a bankok. Hosszabb távon az MSFA is szerepet kap. A hosszú távú finanszírozási modellek meg, gyakorlatban megvalósíthatók, fenntarthatók kell, hogy legyenek. A jelentésünkben én a strukturális tökéletételi mértéket javasolom, anélkül, hogy a teljes koncepció sérülne a refinanszírozási kockázatok újraértékelését javasolom a derivatívák esetében, és potolagos megállapodások esetében 20%-ra, 15%-ra történő csökkentést, illetve 10%-ra. A repo tranzakciók esetében a jelenlegi mértéket kellene fenntartani, és egy újításként javasolom az egyszerűsített msf t a nem bonyolult, tehát a kisebb pénzintézetek esetében az NSFA egyszerűsített változatát javasolnám kevesebb adattal, 10%-kal csökkennének az adatok, és a kalibrálás erősödne, ezáltal a felügyeleti követelmények összevethetőek, összehasonlíthatóak lennének. Ez a kisbankok esetében egyszerűsítést jelentene, anélkül, hogy a felügyelet rosszabb lehetőségekkel rendelkezne. és szerintem ez is támogatható lenne. Ami a bizottsági előterjesztésben még szerepel a kereskedelmi, a bankok kereskedelmi tevékenységét is érinti. Itt a bizottság javaslata szerint egy kockázat érzékenyebb keretben működnének, és szigorúbb követelményeknek kellene megfelelniük. Két éves átmeneti időt javasol a bizottság, mi ezt három évre kell, szeretnénk emelni, és csak 65%-ban kellene teljesíteni ezeket a követelményeket. Itt a jelentésben szerintem utalok arra, hogy el kellene kerülni, hogy a bizottság javaslata tovább gyengítse a rendszert. A két évről három évre történő megemelés lehetővé tenné, hogy kidolgozzák a bankok a különböző technikai feltételeket, és nagyobb játékteret kaphassanak, hogy az új követelményekre felkészüljenek. Harmadsorban befejezem. Ennyit dolgoztam, és aztán nem mesélhetem el. Rengeteg munka volt. Természetesen abba hagyhatom, de jó lett volna egyszer végigmenni rajta. De természetesen írásban is megtehetjük. Nekem mindegy. esetre igyekszem rövidre fogni. Ich eigentlich dachte, eine Viertelstunde zu haben. Gut. Bei der, äh, <clears throat> aber lassen wir es. Ähm, wollen wir Cliff-Effekte vermeiden? A cliff effektust szeretnénk elkerülni, tehát a három év, illetve a 65% 100%-ra való emelése kapcsán én azt javasolnám, hogy az öt év, amit én javasolok, 60%-kal indulna, és évente 10-10%-kal emelkedne, és így érnénk el 5 év alatt a, 10, a 100%-ot. Tehát ez egyfajta szakaszos bevezetés lenne, és nem fordulhatna elő, hogy három év után a bankok nem teljesítik, és akkor egy újabb szabályt kell majd bevezetnünk. Még röviden, én az amerikai jogalkotáshoz hasonlóan arra törekszem, hogy egy olyan tőkeáttételt javasolnék, amit a bankok saját maguk állap, állapítanának meg a saját igazgató tanácsuk döntése alapján, és ezt aztán nyilvánosságra hoznánk. Függetlenül a javadalmazás mértékétől átláthatóságra, áttekintetőségre kell törekednünk. Itt az részvényesi struktúra révén lehetne nyomást gyakorolni a tekintetben, hogy a banki vezetősé, vezetők javadalmazása tekintető legyen. És a, az éghajlatváltozási stabilitással kapcsolatos csapat is javasolta, hogy itt az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat is figyelembe kell venni közép, rövid és hosszú távon, ehhez képest biztosítani kell a bankok számára fenntarthatóságot. A ha például nagy infrastruktúrális vagy klímaváltozással kapcsolatos beruházásokat finanszíroznak a bankok, akkor annak kapcsán meg kell vizsgálni, hogy ennek milyen klímaváltozási kockázatai vannak. Ez egy eléggé extrém példa, bizonyos küszöbértékeket kell itt meghatározni. A beruházási infrastruktúra kiigazításával kapcsolatosan a bizottság a szavatoló tőke követelményeket csökkentette az állami beruházások esetében amelyeket magánvállalatok kapnak, olyan infrastruktúrális projektek, amelyeket magánvállalatok valósítanak meg, és aztán refinanszírozzák. Én szerintem ez nem egy jó javaslat, ezt nem tudjuk üdvözölni, és én azt javasolnám, hogy az infrastruktúrális beruházások akár állami, akár magánvállalatok valósítják meg. Tehát például autópályát lehet autó útdíjjal vagy útdíj nélkül is működtetni, akkor azt vagy ingyenesen, vagy nagyon alacsony díjazás mellett működtethetnék. Ami pedig az U tényezőt illeti, a kis és vállalkozások esetében a tökátételre vonatkozóan mi egy zöld tényezőt is javasolnánk, hogy a klímaváltozási, az energia hatékonysági szempontokat is figyelembe vegyünk, és hogy a környezetbarátabb beruházásokat támogassuk. Végezetül pedig a szociális vállalkozások támogatásával kapcsolatosan ezek is egy speciális javaslatként szerepelnek az anyagban. Az ügyfelek számára nagyobb biztonságot kívánunk biztosítani, és ezt az anyagban is szerepeltetni kell, mint ahogy a bizottság előterjesztésében is szerepel, végezetül pedig az aránytal, arányosság. A bizottság azt javasolja, hogy a kis és közép méretű bankok számára könnyítsük a feltételeken, az 5-6-700 milliós mérlegeket figyelembe véve itt A bizottság igyekezett támogatást nyerni ehhez az előterjesztéséhez, de szerintem ez nem elegendő. Egy kis bank esetében, ha 1,2 milliós a mérleg főszeg, az már kicsinek minősül, de egy 10 milliárdos GDP-vel rendelkező országban, Máltán például egy ekkora bank nagynak minősülhet, Németországban pedig egy aprócska kis bank. Tehát itt az abszolút tényezőktől nem vonatkoztathatunk el. Tehát itt relatív alapon kell megítélni, hogy az adott bank az adott gazdaságban milyen szerepet tölt be és ennek alapján minősíthetjük a bankokat. Ha másfél milliárdos a főösszeg, mérlegfőszege, de a GDP-nek csak egy százalékát teszi ki, mondjuk Máltán ez egy kis banknak minősülne, de egy százmilliós bérleg főösszegű bank már nagynak. Tehát ez a kis középméretű bankok kérdése azt hiszem, hogy kevésbé célra vezető, ezt, ez egy elkerülhető könnyítés vagy egyszerűsítés lenne. Én úgy gondolom, hogy nem szabad túlzott mértékű beszámolási követelményeket támasztani, ezeket a követelményeket csökkenteni kell, amennyire lehet. Itt egy példát említek a jelentésemben, további példákkal is lehetne szolgálni a bürokrácia leépítése, a beszámolási kötelezettségek tekintetében szerintem nagyon fontos az arányosság szempontjából. Én még tovább folytathatnám hosszasan, de az órára tekintve, és nem kívánok visszaélni a türelmükkel, és várom a jövőbeni eszmecseréket. Thank you very much, and it was... Köszönöm szépen, igen, nagyon nehéz volt egy ilyen hosszú jelentést néhány percben összefoglalni. Sajnálom, de 9.30-ig tart az ülésünk, és az árnyék is meg kell adni a lehetőséget, hogy hozzászóljanak. Kezdjük a néppárti uh, árnyék Kereszúra. Köszönöm a jelentéstevőnek a jelentés bemutatóját, három dologra szeretnék szorítkozni. Az arányosság területén véleményem szerint a részletekre kell, hogy irányuljanak a módosítók, de nem az alapvető elveket érintően. Január 25-éig még van időnk a módosítók kidolgozására, és a vita a ebben a körben eh, elősz, elsősorban a módosítók eh, körül fog majd eh, folyni. Tehát azt kell meghatároznunk, hogy milyen irányban haladjunk. Én üdvözlöm a kis és kevésbé összetett pénzintézetek definícióját, és a beszámolási kötelezettségekre vonatkozó javaslatot is tehát a tőkeátételi, illetve a likviditási követelmények helyett a szerződő felek kapcsán, illetve a tranzakciós regiszter kapcsán is üdvözlöm a javaslatokat. Itt konkrét javaslatok szerepelnek a hatékonyság növelésére, illetve a költségcsökkentésre, az egységes rendszerek bevezetésére a beszámolók tekintetében. Szinergiákat kell teremtenünk az EKB 2015-ös kezdeményezésével kapcsolatosan, illetve más hatóságokat is be kell vonni. A javadalmazások kapcsán az arányosság tekintetében azonban el kell kerülnünk, hogy az egyes tagállamokban ez indokolatlan széttagoltságot eredményezzen. És rátérve a kettes pontra, ugyancsak üdvözlöm azt a pontosítást, hogy a kettes pillér keretében az intézmény specifikus kockázatokat le kell építeni, és megfelelő egyensúlyt kell teremteni a rugalmasság, tehát a nemzeti sajátosságokkal kapcsolatos rugalmasság, illetve az EU-s szintű szabályzás között a globális standardokra tekintettel a kockázatcsökkentés területén a tőke átételi puffer mindenféleképpen indokolt bizonyos intézetek esetében, ezt a bázeli egyezmény kapcsán is már elhatároztuk, és a Bázel szerint 2022-re vonatkozna, első akkor lépne hatályba ez a követelmény, tehát ezt figyelembe kell venni. A tőke átét teli mutatóra vonatkozó javaslat mindenféleképpen indokolt. A strukturális likviditási arány tekintetében szerintem jó irányban haladunk. A tranzakciós regiszter tekintetében pedig egyértelmű jelzést kell adnunk, hogy Európa a nemzetközi kötelezettségeinek megfelel, ezeket végrehajtja, és ehhez arányos elhatárolásra van szükség a bankok kimutatásai, illetve a golden plating között. Van néhány vitatott pont is, amit ami kapcsán szerintem a jelentéstevő kiöntötte a fürdővízzel a gyereket, és annak ellenére, hogy ez bár változatlanul közel áll hozzám, ezzel a jelentéssel a zöld szempontokat is támogatni kell, illetve figyelembe kell venni a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokat. Ez nem azt jelenti, hogy ezek nem szempontok, de a kérdésem az, hogy ezek hogy illenek bele ebbe a jelentésbe? És azt is megkérdezném, hogy ezeket hogy értékeljük? Nagyon fontos, hogy a kockázat kitettség értékelése kapcsán a tényleges kockázatokat értékeljük, és én nem látom ezt indokoltnak, hogy az úgymond zöld kockázati kitettségeket enyhébben értékeljük. Éppen ezért azt kérem, hogy vegyük figyelembe a fenntartható finanszírozási akciótervben foglaltakat, amelyeket 2016-ban a bizottság lehetett az asztalra. Tehát ha ezt mérhetjük, az ilyen szempontokat, vagy kockázatok, az rendben van. De amit eddig nem mértünk, ezt, ezt most automatikusan egy enyhébb kockázatnak minősítjük, ezt nem biztos, hogy támogatnám. És hogy ezt megfelelő mértékben figyelembe tudnánk-e venni, ezt is megkérdőjelezem és a javadalmazási kvótával kapcsolatosan ezeknek nyilvánosságra hozatala szerintem ennek kevés köze van a rendelettel, és nem szabad, hogy plusz kockázatokat teremtsünk. A prémiumok nyilvánvalóan az többek között azt is szolgálják, hogy a bankszektor biztonságosabban működjön. a harmadik országok bankjával kapcsolatos kötelezettségek bevezetése, illetve a digitalizálás kérdése a nemzetközi küvet, különbségek figyelembevétel az egyes szoftverek kapcsán. Ez e tekintetben a bizottság már egy megbízást adott a Pázel kapcsán, és reméljük, hogy ez hamarosan rendelkezésre is fog állni, ami alá támaszthatja a jelentésünket és az még újonnan felmerülő területeket, területek kapcsán, tehát még egyszer felmerül bennem a kérdés, hogy ezek kellően indokoltak-e, és hogy jogilag ezek indokolhatók-e. Tehát még egyszer ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Van még néhány pont, amit nem érintettem, de a Bázli Bizottság ezekkel foglalkozni fog. Köszönöm a jelentéstevőnek. Úgy gondolom, hogy a módosítókra rendelkezésre álló időt ki kell használnunk, hogy az összes fontos szempontot felvessük, és aztán megfelelő kompromisszumra tudjunk jutni. Thank you. Köszönöm. Egyszer, Fox úr. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom a reputációmat megtartani, hogy röviden fogalmazok. Simon úrnak szeretnék köszönetet mondani a jelentését. A frakcióm látja az előrelépést a bizottsági javaslat alapján. A bázali egyezményről tárgyaltunk a múlt héten, és ebben a kontextusban kell, hogy maradjunk. Úgy gondolom, hogy a piaci kockázati szabályokkal kell foglalkoznunk 2020-ra, és a technikai munkában látjuk az előrelépést. Azt is látjuk, hogy a tőkeátiteli arány tekintetében az előadói módosító pozitívak az előadó részéről, aztán a munka le fog zárulni a következő években. Az egyéb témák tekintetében, amikkel foglalkozni szeretnék, az arányosság és annak a kontextusa. Az előadó a szövegben végigviszi az arányosság kérdését, ezt üdvözöljük. A német specifikus bankrendszer ben ez már érvényesül, és ezt ki kell terjeszteni máshova is. Úgy gondoljuk, hogy a küszöbértékek tekintetében is a bizottsági javaslatból kell kiindulni, a nemzeti hatóságoknak kell meghatározni ezeket a küszöbértékeket, amelyek fölött a belső piaci szabályok érvényesek a jövedelmek jövedelmezés tekintetében. A pénzügyi stabilitás föntartása érdekében az egyes tagállamok különböző intézkedéseket hozhatnak. Aztán a köztes anyavállalat kérdése is fontos. Itt hatástanulmányra van szükség. Az előadó itt nem tett változtatást, és ezt sajnálatosnak tartjuk. Hogyan tudjuk azt értékelni, hogy arányosan lépünk-e, hogyha nincs részletes elemzés előttünk? A hogy a megfelelő bankokra vonatkoznak-e az intézkedéseink. A nemzetközi GSIB, GSIB intézményekkel mi történik ilyen esetben? Aztán a befektetések tekintetében emlékeztetni kell arra, hogy itt nemzetközi kontextusban mozgunk, itt nem csak Egyesült Államokbeli bankokról van szó. Nem értek egyet a hatalan átnyúló prudenciális kivételezésekkel, hiszen itt a CRR szabályokon túl úgy gondolom, hogy ennek nem lenne semmilyen pozitív hatása. Az fontosnak tekintem azt is, hogy ezt a részt kivegyük teljes mértékben a jelentésből. Aztán a diszkant hatások, lehet, hogy ez értelmes, de ezt tovább kell vizsgálni, meg kell vizsgálni, hogy ez valóban tud-e működni. A következő téma pedig az, hogy a klímaváltozás kérdését is, is bevette a jelentésbe. Szimon úr, várom az együttműködést, és várom azt, hogy tovább tudjuk javítani a jelentését. Köszönöm. Karolin Natkegel. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért, és remélem, hogy a parlamenti pozíció elfogadása egyszerű lesz. A jelentés tervezet alapján még szükség van néhány hetes munkára. A következő hetekben kell, hogy belemenjünk itt a részletekbe, és már tudom is, hogy hogy fogom a karácsonyi szünetet tölteni. Azért az első benyomásaimat megosztanám önökkel. Először is az általános megjegyzésem. A bankcsomag véleményem szerint a legfontosabb jogalkotási munka a parlamenti mandátum második felében. A kockázatkezelés nagyon fontos a Európai Bankunió teljesítése tekintetében a tőkékre vonatkozó előírások is nagyon fontosak. Ez egy fontos előrelépés e tekintetben. Az iránymutatások, a bázeliek, a pénzügyi szolgáltatási jogalkotási rendszer részei. A nemzetközi együttműködés is rendkívül fontos ahhoz, hogy stabil legyen a pénzügyi rendszer. A Bázeli bizottság és más testületek hozzájárulása nagyon fontos ez a munkához. Ugyanakkor, ahogy a múlt héten is elhangzott, nem minden bázeli javaslat annyira kiegyensúlyozott, mint ahogy azt szerettük volna. A nemzetközi együttműködés fontos, ugyanakkor Európa és a harmadik országok esetén az azonos elvárás rendkívül fontos lenne. A következő években a bizottsági javaslatok ilyenfajta együttműködésre is koncentrálni fognak. Nem fog meglepni önöket, ahogy korábban is említettem, nem támogatom a magasabb tőkeelőrát teke elvárást a nagyobb bankok esetén, ahogy azt ön javasolja. A magyarázat alapján, amit néhány perc ezelőtt adott, ön megpróbált engem meggyőzni, és Azért ne örüljön még ennek, mert még nem győzött meg, de lehet, hogy megvan rá a lehetőség, majd még egyeztetnünk kell erről. A kockázatcsökkentés és a stabil pénzügyi rendszer rendkívül fontos, de az azonos elbánás is ugyanilyen fontos óvatosan kell eljárunk ezen tekintetben, egyensúlyt kell találni nemzetközi szinten is. Nem itt a parlamenten belül, hanem meg kell vitatni ezeket a kérdéseket. Simon úr módosítása, amely a mód, arányosságra koncentrál, ezzel az elvel is egyetértünk, de itt is biztosítani kell a megfelelő egyensúlyt. El kell kerülnünk újabb sérülékeny pontok kialakítását a pénzügyi szektorban. Hollandként számomra nagyon fontos a kérdés, és üdvözlöm a 61-es módosító indítványát az előadónak. Véleményem szerint ez egy lépés a jó irányban, bár még lehet ezt is javítani. A korábbi kockázatcsökkentési csomagok esetén is a díjazási intézkedés talán a legérzékenyebb, legalábbis a közvélemény szempontjából. Reméltem egy olyan megközelítést, amely itt is biztosítja Európában az azonos elbánást, és nem pedig a szabályok rosszabbítását. Az új elemek bevezetése, a szociális és a klímafaktorok, ezeket is még tovább kell vitatni. A, jó magam és a csapatom együtt fogunk dolgozni ezeken a témákon. Fontos számunkra a szoftver kérdés is. Várom az együttműködést ne a jelentésen, és nagyon fontos a versenyképes, stabil pénzügyi szektor. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez is mutatja, hogy a szakbizottsági vita valóban mennyire fontos, mert Kárti. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentés tervezetét és az előadónak. Számos ötletét örömmel üdvözöljük, illetve egyetértünk, hogy a kisebb, kevésbé kockázatos bankokat másképp kell kezelni, a rendszer szinten fontosaktól. És a kis regionális könnyen szanálható bankokat támogatta mindig is. A frakciónk az adófizetők pénzének a hatékony felhasználása szempontjából, és sajnálatosnak tartjuk, hogy visszavonta a javaslatát az Európai Bizottság. A cél, hogy stabilabb legyen a bankrendszer, kiemelt jelentőségű. A fő célkitűzésünk, hogy jelentősen csökkenjen a banki területnek a kockázata legyenek nagyobbak, biztonságosabbak a bankok, és a bázeli normáktól való eltérése a bizottságnak indokolandó, és csak a reálgazdaság támogatása indokolhatja Európában, ez pedig egy igen kis számú esetben fordulna elő. A legkisebb bankok kezelése akkor lehet indokolt, hogyha a rendszer szinten sikerült kezelnünk a hitelintézeti, illetve pénzügyi szolgáltatókkal kapcsolatos intézkedéseket. És a rendszer szintű elemeknek a kiegyensúlyozása. A bizottság javaslatában a következő területeket veti fel. Egyetértünk a jelentéstevővel, hogy túl alacsony a tőkeáttételi mutató, az OECD ajánlás legalább 5%-ról szól, és az EKB 2015-ös becslése szerint az 5% kétszer hatékonyabb lenne a 3%-nál a bankok csődbe menetelének a megakadályozására. Az Európai Bizottság bizonyos elemeket szeretne meghatározni, illetve mentességeket biztosítani. Az adósság arány 4% szintje nem kellően magas. Várjuk a javaslatokat, illetve az arányos hiteleknek az elterjesztése megfelelő megoldás lehet, illetve az FSB általános feltételei szerint kell meghatározni a télakot, hogy megakadályozzuk a következő bankválságot, és fokozatosan kell növelni a télakot. Csak 30 bank teljesíti a télak előírásokat, a kevésbé rendszer szintű kockázatot jelentők az MREL-nek kell, hogy megfeleljenek a biztonságos szanálás céljából és a rendszer szinten fontos bankok, illetve a tagállami szintű bankok egyensúlyban tartása azért nagyon jelentős, mert így lehet megóvni a bankszektort. A 92A pontot úgy gondoljuk, hogy tovább kellene fejleszteni, aztán a 72B 3-tól 6-os bekezdéseit szintén úgy kellene módosítani, hogy az alárendelt télak adósságok megfelelő szinten alakuljanak, illetve a jogi kihívásokra kell, hogy reagáljunk a megoldásunkkal. Aztán az 501b pontban az előadó gondolatait osztva 40%-os normát szeretnénk, illetve 80%-ost a megfelelő bankok esetében három éves időtartamot előírva. És a 64-től a 85-ös pontokig igazán nem értjük a módosításokat, indokolást várunk. Aztán a kettes pillér, illetve a tőke megfelelési útmutatás nem szabad, hogy gyengítse a felügyeleti szerepkört, és biztosítanunk kell a hatóságoknak a mérlegelési jogkört a tőke megfelelőség biztosításában. Aztán a 103-as cikk, a CRD 4-ben a makroprudenciális, illetve a szakpolitikai szinten figyelembe kell, hogy vegyen megfelelő megfontolásokat, és nem látjuk a kettes bekezdésben jelzett mentességeknek az indokoltságát, és persze várjuk a jövőben együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, Először is németül kezdeném, aztán angolul folytatom. Először is jobban tudok németül köszönetet mondani, úgyhogy köszönet a jelentéstevőnek amit nagy vonalakban támogatni tudok, és ugyancsak köszönöm, hogy igyekezett támogatni néhány olyan dolgot, ami a németek megszállottságát, illetve a különböző határidőkkel ezeket igyekezett egy kicsikét enyhíteni, ami mindenféleképpen észszerű, tehát köszönet és ezen túlmenően a, az alapvető egyensúly, amit itt most figyelembe kell vennünk, hogy a válságot követően tíz évvel megnézzük, hogy mit tettünk jól, mit hibáztunk el a bankokkal kapcsolatosan. Korábbi vitában is nagy figyelmel követtem ezt, különböző képviselők és frakciók másképp néznek a tőke és a kapitalizmus felé. Ugye a baloldali frakciók számára lehet javítani a kapitalizmus, a néppárt is bizonyos aspektusokból vizsgálja a kapitalizmus, a szocialista családnak eléggé furcsa, különös a hozzáállása e tekintetben a kapitalizmushoz, attól függ, hogy éppen melyik tagállamhoz tartozik a képviselő. És aztán még jön a vicces oldala is a dolognak, úgyhogy itt azt látjuk, hogy nagy a különbség az egyes országok között a nemzeti megközelítés tekintetében. A jelentés nagyon egyetértünk a tekintetben, hogy arányosságra van szükség, és ez az fő gondolata az előadónak is. Amikor a lefelé irányuló arányosságról van szó, el kell, hogy mondjam, hogy a terheltünk bizonyos szereplőt az beszámolási kötelezettségekkel, és a brit kollégától eltérően én azt mondom, hogy ez nem egy német vagy brit téma, mindenki panaszkodik erről, hogy túl nagy terheket alakítottam ki, ezek túlzottak, a szabályok túl erősek, és nem bizonyítható, hogy hozzájárulnak a pénzügyi stabilitáshoz. Az előadó fő irányvonala, hogy nem könnyítjük a vagy nem csökkentjük a a pénzügyi stabilitási témákat tőkearányossággal vagy likviditási előírásokkal, ott már Karász is ugyanezeket a témákat koncentrálta, hangsúlyozta, hanem inkább a terhek oldaláról közelítjük meg a témát, ezzel egyet tudunk érteni, sőt, tovább is tudnánk lépni. Sok szereplő azt mondta nekünk, hogy a fő probléma nem annyira az abszolút teher, hanem hogy milyen gyorsan változnak ezek a szabályok. Tehát eh, ha mondjuk nincs semmilyen sürgőségi ügy, akkor miért ne lehetne azt mondani, hogy mondjuk egy évre vagy két évre bevezetünk egy új jelentéstételi kötelezettséget, és akkor a változásokhoz igazodni tud a társaság. Továbbá úgy gondoljuk, hogy egy one-stop shopot kell kialakítani a beszámolók tekintetében. Ott már Karasz is ehhez hasonló példát említett. Az egyes szinteken a banki felügyeletek, valamint a statisztikai hatóságok is egy a beszámolói kötelezettségeiket egymáshoz kell, hogy igazítsák a kisebb érdekelt felek szereplők tekintetében azért, hogy ne összege, összeadódjanak ezek a beszámolási kötelezettségek. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a kisebb bankok amelyeknél a mentés valószínűleg másképp működne, nem biztos, hogy ott is részletes szanálási, helyreállítási tervre van szükség. Továbbá úgy gondoljuk, hogy elégséges lehet ahelyett, hogy bonyolult MRL, bonyolult MRL szabályokat írjunk elő a kisebb intézmények esetén, hogyha az intézménynek van plusz tőkéje, az elégséges kell, hogy legyen. Aztán nem értjük meg azt, hogy a nem komplex kis bankoknak ösztönzésre van szüksége ahhoz, hogy a derivatívákkal megfelelően foglalkozzon. Ez a 75-76-os módosítóban szerepel. Itt plusz magyarázatra van szükség. Ezeken túl a felfelé irányuló arányosság tekintetében egyetértünk az előadóval, hogy növelni kell a g ek esetében a tőkátiteli arányt, sőt, mi még bátrabban fogalmaznánk, azzal is egyetértünk, hogy kötelező és fokozatos bevezetésre van szükség a kereskedési könyvvel vizsgálata tekintetében. A részleteket majd meg tudjuk beszélni, az irányra teljesen egyet tudunk érteni. Ezeken túl nem vagyunk biztosak abban, hogy e tekintetben ez fontos, és, és erős kételjeink vannak a kereskedelmi és bankok tekintetében a prudenciális előírások fokozása vonatkozásában ezen túl úgy gondoljuk, hogy nagyon óvatosak kell, hogy legyünk, amikor a bázai standardok alól mentesítést adunk, a télak, a e, tőkátíteli arány tekintetében. Itt nemzetközi standardokra van szükség, és ezek az eddigi javaslatoknál erősebbek kellene, hogy legyenek a bankok, amelyek ki vannak téve az árnyék bankoknak, itt korlátozásokra van szükség, és a legalábbis a bevezető időszakban ö, oda kell figyelni a szuverén kockázatra, hiszen nagyon súlyos kapcsolatok állnak föl bankok és kormányok között. Szeretnék néhány szót szólni a támogatási tényezőkről is. Egyetértünk nagymértékben azzal, hogy a bankoknak értékelniük kell a klímakockázatot és általánosságban az ESG kockázatokat. Nagyon fontos, hogy ez rendszeresen megtörténjen minden bank részéről. A piac, és itt egy kicsit másképp fogalmaznék, mint ott már Karasz, a piacok képesek de facto értelmezni ezeket a kockázatokat, és így nagymértékű átláthatóságot lehet biztosítani. Másrészt szkeptikusak vagyunk az új támogató tényezők tekintetében. Nincs olyan probléma, hogy nincs elég, ne lenne elég tőke a piacon, van elég tőke, a kockázat mérése nem megfelelő. És nagyon kevés olyan megülő energiára vonatkozó projektet ismerünk, amit nem finanszíroznának, hogyha a kockázat megfelelő szintű, akkor lehetőség van a saját tőke felhalmozására. Tehát, hogyha a kockázat mérését elvégezzük olyan eszközökkel, amelyek kevésbé kockázatosak, akkor úgy gondoljuk, hogy figyelembe kell jobban venni ezeket az aspektusokat, akár ö, ö, szociális gazdaságról beszélünk. A kockázat az, hogyha a kockázat ö, mérést és a tőke terhelést a jó, sok jó szándékkal terheljük, akkor végül is lehet, hogy elveszítjük pontosan azokat a tényezőket, amelyek már szerepelnek jogból a rendeletben. Hogyha több klímaváltozási finanszírozásra van szükségünk, akkor ezt ne keverjük össze a prudenciális előírásokkal. Használjuk más eszközöket. És úgy gondolom, ez nem korai, támogatjuk, hogy ezt, ezt használ, használatba kerülhessen. Még egy megjegyzésem lenne, az Európai Központi Bank több alkalommal felhívott minket, csak egy utolsó megjegyzés, hogy a nemzeti opciókat ne fogadjuk el. A jelentésben, a bizottság jelentésben ez nem igazán szerepel, és a előadó sem igazán említette ezt. Szeretnénk azt hogyha követnénk és komolyan vennék az Európai Központi Bank ez irányú javaslatát, és ilyen irányú módosító indítványokat fogunk benyújtani. Köszönöm. Igen, én ezt támogatom, a bázilis csomaggal összefüggésben nagyon hasonló az elképzelés. Márko Köszönöm előadó, én is szeretnék gratulálni az előadónak a jelentéshez. Úgy gondolom, hogy jó munkát végzett, bár nem mindenben értünk egyet. Reméljük, hogy majd a karácsonyi szünetben egy kicsit pihenni tud ugye még itt 10%-on vagyunk most, általános bevezetői szinten tartunk még, ugye egy egységes szabályt kell majd bevezetni a bankrendszerek esetében, és de facto ugye nem harmonizáltak ezek a szabályok. Úgyhogy ezek a szabályok már így is sok aszimetriát alakítottak ki az európai bankrendszerek tekintetében. Új szabályok bevezetése hirtelen módon, anélkül, hogy figyelembe vennénk, hogy ezeknek milyen hatásai lehetnek, újabb egyensúlytalanságokat alakíthatnak ki, esetleg olyan országok esetén, amelyeket már így is erősen sújtott a válság, gondolok a saját hazámra is, hiszen itt a reálgazdaság rendkívül fontos a bankszektor tekintetében, úgyhogy szeretném, hogyha az előadó foglalkozna ezzel a problémával, az, hogy már a már bevezetett szabályok is milyen egyensúlytalansági problémákat okoztak. Fontos, hogy odafigyeljünk a pénzügyi kockázatok kérdésére, a tőke előírások a bankok esetében, ugye ez fontos kérdés, egyébként a következő szisztemikus válságot mindannyian meg fogjuk fizetni, főleg likvid eszközök esetében. A jelentése kapcsolatban néhány gyors megjegyzésem lenne, a általánosságban egyetértünk, a bizottság 3%-ot javasol, az előadó 4%-ot, mi 5%-ot javaslunk, de úgy gondolom, hogy itt majd megállapodásra lehet jutni. A derogáció tekintetében is egyetértünk, a prudenciális előírások, a hitelintézetek tekintetében, de itt is nem szabad, hogy olyan helyzet alakuljon ki, hogy befullasztjuk a hitelnyújtás lehetőségét. A tőkepiacon most nagyon sok lehetőség alakul ki, de sok olyan helyzet is kialakult, amelyek a ugye most 20 milliárd dolláros bankinjekció történt, úgy, úgyhogy itt kezelnünk kell majd ezeket a buborékokat. Fontos, hogy itt se bővítsük túlságosan a pénzügyi piacot, és ne öljük meg a hitelt, hiszen az egyetlen lehetőség, ami oxigénhez juttathatja a reálgazdaságot. Aztán szigorú, prudens előírásokat szeretnénk látni, főleg a belső banki modellek tekintetében nagyra értékeljük azokat a specifikus javaslatokat, amelyek a hitel támogatását célozzák meg, valamint az szuverén kockázat vonatkozó javaslatot is. Ugye Bázel témájában egy közleményt láttunk az elmúlt héten. Nagyon jó ez a, hogy az 507-esben nagyon prudens a pozíció, tőke előírások bevezetése a szuverén kockázat tekintetében bankosok esetén nagyon súlyos egyensúlytalansághoz és súlyos következményekhez vezethet főleg a Bélin tekintetében, ami ugye bevonná a megtakarítással rendelkezőket is, és ennek borzasztó hatása lenne bizonyos rendszerekben, bizonyos országokban. Aztán a következő témában oda kell figyelni, hogy ne támogassuk túlságosan az olcsó likvid eszközöket. Nem akarjuk támogatni a spekulátorokat, hiszen valamit megvesznek, ami 50-be kerül, és azt meg akarják venni 17-18-ért, pedig igazából tudjuk, hogy 4-5 nagy szereplő fogja bezsebelni ezeket a nagy jövedelmeket, úgyhogy itt a szabályok alkalmazására majd oda kell figyelni. Fontos, hogy a bankoknál jelentős és fenntarthatatlan veszteségek ne fordulhassanak elő. Aztán a fizetések, nyugdíjak tekintetében, hogyha van egy ilyen magas szintű garancia, akkor fontos, hogy a tőke előírások tekintetében is több hitelt lehessen biztosítani a KKV-k, a családok, a lakásvásárlás esetén a parlament fontos, hogy a kis befektetők számára is megoldást javasoljon az infrastruktúrák tekintetében energia téren ugye fontos, hogy valós legyen a hatásosság, a hatékonyság, nem akarjuk a szenet finanszírozni a bankrendszer segítségével. Gondolom, hogy az előadón túl majd az öt frakció is támogatni fogja az ilyen irányú javaslatokat. Végül a javadalmazási és jövedelmezési politika tekintetében fontos, hogy a vezetői fizetésekre vonatkozó szabályok végrehajtása megfelelő legyen, legyen a bónusznak, a jutaléknak egy bizonyos maximált összege, itt ugye erkölcsi kérdésekről is szó van. A következő találkozók biztos nagyon gyümölcsözőek lesznek a nyári szünetet követően, mondja a hozzászóló, úgyhogy a részleteket majd megnézzük, majd meglátjuk, hogy a tárgyalások után milyen eredményre jutunk. Elnök, köszönöm, hát már csak 8 percig áll rendelkezésre a tolmácsolás, úgyhogy muszá, muszáj lezárnunk a témát. Ketten szólnak még hozzá, Pervás Berez. One minute and half. Másfél perc. Been here for three hours. Nagyon kellemes, kedves. A három órája itt vagyok már, úgyhogy másfél perc, ez igazán nagy lelkű. Franciául szeretném megfogalmazni azt, hogy köszönöm szépen az előadónak, és a kiinduló pontja ennek a e, jogszabály tervezetnek, hogy a tagállami rendszerek hogyan működnek, és egyrészt azt kell látni, hogy európai szinten hol tudtunk előrelépni a bankunió felé, illetve hogy alakult a bankoknak a rendszerképe, és mit kell figyelembe venni hogyha az európai tárgyaló a tagállami jogalkotással együttműködve a különböző szavatosságoknak a szintjén eh, sok minden megjelent, a G20-as szinten pedig látni kell, hogy mik a kockázatok, illetve hogy a kockázat arányos a szervezetnek a mértékével, és a biztosítás a banki területen egy abszolút kiemelkedő elem. És ezen dolgozunk most. Tudjuk, hogy be fog következni, illetve kiszámítható ez a változás, és hogyha megnézzük, hogy a különböző szervezetek milyen kockázatot képeznek a tőkeellátottság, illetve a verseny élessége arányában, ahogy Peter Simon kollégám szintén megfogalmazta, két-három elem emelendő ki. Egyrészt az arányosság. Nem lehet Sven hasonlóan egyszerre azt mondani, hogy akkor, amikor nem maradt több nemzet, nemzeti lehetőség, akkor a tagállami banki architektúrától függően kell majd bevetni a különböző eszközöket. Ami pedig a zöld infrastruktúrát, illetve a megoldásokat illeti a bizottság eredeti javaslatában ez nem szerepelt, hanem ez az előadónak a javaslata, illetve ő szeretne ilyet kialakítani. A harmadik mondandóm, most nem tudok minden részletre kitérni, a piac szabályozása és a most formálódó joganyag én szerintem meglehetősen ügyetlen megoldás, kontraproduktív európai szempontból a normák érvényesítése terén. Ezt kellene véglegesíteni, úgyhogy a bizottság tegyen rá javaslatot. Mindenképpen köszönöm a munkánk alapjának az összeállítását, sokat kell még rajta dolgoznunk, azt gondolom. Ansamber. Köszönöm, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni az előadónak az elvégzett hatalmas munkát, és négy egészen rövid és gyors észrevételem lenne. A tőke illetve likviditás igények aluli mentesség a határon átnyúló leányvállalatok esetében. Azt gondolom, hogy az előadó által javasoltakhoz képest még egy lépéssel tovább kellene, hogy menjen, hogy ne veszélyeztessük az, a bankuniónak a működését és biztonságosságát. Aztán a második észrevételem az arányosságra vonatkozik, és itt két szempontból is fontosnak tartom az adatbeszámolást. Nagyon prudensnek, óvatosnak kell lennünk az arányosság terén, hogy ne széttöredezettség legyen az eredmény. Aztán a normák a bázeli normának a bevezetése, illetve a, az FSB európai szintű alkalmazása úgy kell, hogy történjen, hogy ne legyen belőle tisztességtelen verseny. Itt most arra gondolok, hogy a tőkeáttétel, illetve a télak, vagy az emrel, és a piacsal kapcsolatos kockázatoknak a kezelése szintén ezt indokolja. A kollégám ezt említette, és a Bázeli Bizottság maga is múlt héten hangsúlyozta, hogy ki fogja dolgozni ezeket az elemeket. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm. Sajnos nincs időnk arra, hogy meghallgassuk a bizottságot, ugyanis megszűnik a tolmácsolás, úgyhogy Simon úrnak adom meg a szót, elnézés. Majd egy másik ülésen, mondja az elnök. Simon úr, röviden, kedves kollégák, először is Gigolt kollégának mondanám, hogy Pontosan egy ilyen vita esetében nem konfrontatív vitára törekedtünk, hanem számos szempontot vettünk fel, vetettünk fel, és ezek mind olyan dolgok, amelyek újdonságként hatnak, és azt kell eldöntenünk, hogy milyen irányban haladjunk. Együtt kell megfelelő megoldást találnunk. Minden esetre örülök, hogy látom, hogy már ma is számos ponton egyet tudunk érteni, és legközelebb az asszisztensek segítségével, illetve majd egymás között szerintem az eszmecserét úgy kell lefolytatnunk, hogy minél több kompromisszumra tudjunk jutni. Szerintem a mai üléset szempontból biztató. Az egyes tartalmi pontokra kitérve Karasz kolléga is említett néhányat, amit figyelembe kell vennünk. Valóban igaza van, hogy itt bizonyos klímakockázatok vannak, a zöld finanszírozás, ezeket is figyelembe kell venni, a szociális vállalatokat is támogatni kell. Ugyanakkor ezeken a pontokon teljesen nyilvánvaló, hogy azt kell súlyoznunk, azt kell értékelnünk, hogy ezek mekkora kockázatot jelentenek. Tehát például az állami infrastruktúra tekintetében is lehetnek politikai jelzések, amelyeket ezáltal el akarunk jutatni. Tehát én úgy látom, hogy más hozzászólókkal vagy megjegyzések ellentétben én azt hiszem, hogy mindenféleképpen szükség van arra, hogy kedvezőbb feltételekkel biztosítsunk ilyen szempontokra, vagy ilyen célokra hiteleket, szemben például az ingatlan piaca. Nagyon jó lenne, ha alapvetően ebben az irányban gondolkodnánk, és hogy ezeket pénzügyileg is támogatnunk kell kedvezőbb feltételek mellett. Olaszországot szeretném megemlíteni példaként, és most valami olyasmit támogassunk, ami kockázatosabb. Tehát amikor a háztartás nem rendelkezik kellő jövedelemmel, és a jövedelmének nagy részét a bank rögtön lefoglalja a hitel fejében, vagy a törlesztés fejében. Na most az ilyen hitelek esetében alkalmazunk a kedvező kamatokat. Ezt és tulajdonképpen figyelembe kell vennünk. Mindenesetre köszönöm ezt a konstruktív vitát. Számos konkrétumra ki szerettem volna térni még, de erre már nincs időnk, de majd a következő ekon üléseken illetve munkaszinten, asszisztensek szintjén is megfelelő információ cserére kerül majd sor, és remélhetőleg még időben le tudjuk zárni ezt a dossziét. És egyébként az árnyék jelentéstevőknek is Szeretnék köszönetet mondani az együttműködésükért. Köszönöm az e, tolmácsoknak is, mondja az elnök úr, a rugalmasságukat, és a módosítók határideje január 25-e, a CR2-höz, 26 a CRD 4, és 24-e a BRRD és a CMR dossziék esetében. Február 21-22-én vitatjuk meg majd a módosítókat, és a következő ülésünk január 11-én csütörtökön 9 órakor lesz. Addig is mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet!